it's good that we have to be punctual. Yeah. I hope to be. So, ladies and gentlemen, we are... Hölgyeim és uraim, a kilencedik napi rendi pont következik a nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben. Az 55. cikk értelmében egy közös bizottsági eljárás keretében tárgyaljuk ezt. Barbara Matéra érkezett meg a FAM bizottság alelnöke, ő társelnököl velem együtt a mai ülésen. 339 módosító érkezett, ami azért ez az, amit, amiről vitatkozunk. Nagy számú módosító van, és egy fél óránk mindösszesen. Először szót adok az előadónak, Forenza asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Björk kolléganőm nevében, aki ma nincs itt, szintén szeretnék mindenkit üdvözölni és az árnyék előadóknak külön köszönetet mondani, akikkel együtt dolgoztunk a FAM és Inta közös jelentésén. A Jutó asszony, Neucher asszony, Francesca, a Nőjogi Bizottságból illetve Zaifi Rodriguez kollégák, eh, sorolhatnánk tovább, akik az Intában dolgoztak ezen a témán. Még egyszer mondom, hogy köszönöm a kollégáknak a munkát, és eh, köszönöm azt is, hogy hozzászóltak az első tervezethez. A módosítókért is hálás vagyok. Ugye elhangzott 339 szám szerint a módosítók összesen eh, a parlament különböző perspektíváiból érkeztek módosítók, ami azt mutatja, hogy az érdeklődés és a figyelem ráirányul erre a kérdésre a nemek közötti egyenlőségre az uniós kereskedelmi egyezményekben. Tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem ügyében a parlament igencsak különböző módon nyilatkozott meg, persze számos kérdésben eltérő véleményen vagyunk, a módosítók nagy számban hozzájárulnak és kiegészítik a Björk asszony és általam készített jelentést. Aztán van számos olyan, amely nyitott a gender perspektívára, még akkor is, hogyha ez politikailag adott esetben más megközelítést jelent az ő helyükben, mint ahogy én képzelem ezt, de hát ez természetesen a frakcióktól is függ. A Ebben a perspektívában kell gondolkodni a kompromisszumok szempontjából is, és egyébként azt gondolom, hogy a módosításoknak is ez a lényege. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi kereskedelem területén ilyen megközelítést kívánnak alkalmazni. Számám, számomra világos az, hogy itt fontos kérdésként jelenik meg a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség, de az egészségügyhöz való hozzáférés, és a megfelelő vagy méltóságos munkakörülmények is a vízhez, az ételhez, vagy tehát az élelmezéshez és a szexuális és reproduktív egészséghez való jog is mindenképpen garanciát kell élvezze. Nem gondolom, hogy itt nem tarifális akadályokkal lehetne bármit elérni, és hosszú távon is úgy gondolom, hogy ezek fontos kérdések, hiszen július 5-én tavaly egy, volt egy másik jelentést, amit szintén én vittem, az Európai Parlament teljes mértékben elfogadta mindezt és ahhoz képest is változtatnunk kell, tehát hogy ezeket a nőjogokat el kell ismertetnünk, és a gender szempontokat a kereskedelmi megállapodásainkban is érvényre kell tudni juttatni, kötelező érvényű célkitűzésként. Tehát nagyon fontos az emberi jogok és a nők jogainak tiszteletben tartása. Mostanáig Malin és jó magam többször is hangsúlyoztuk azt, hogy a nemzetközi kereskedelem és az Európai Unió hozzáállása eddig nem tükrözte a nemek közötti esélyegyenlőség témájának fontosságát. Erről egyébként voltak tapasztalatok, illetve tanulmányok is, amik erre vonatkoztak. Tehát ebből indultunk ki, és ez nem csak egy saját magunk által megfogalmazott gondolat volt, hanem az illetékes civil szervezetek is alátámasztották ezt a gondolatmenetet. Nagyon sokszor a kollégák nem érdeklődtek a téma iránt, és én úgy gondolom, hogy fontos egyébként ezeket a gender sensitive kérdéseket beépíteni a rendszerbe. Már történtek erre utaló jelek, de igaziból semmit sem lehet még, tehát nem lehet még nagyon nagy eredményekről beszámolni. Az Európai Unió és Chile közötti kereskedelmi megállapodás tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyek most először megjelennek az esélyegyenlőségi kérdések is. Ez szerintem egy fontos előrelépés, és azt hiszem, hogy ez a jövőre is mindenképpen hatással lesz. A nemzetközi kereskedelmi megállapodásba ezt beépíteni, ez tulajdonképpen a kérdés fontosságára hívja fel a figyelmet. Ez nem egy téma, hanem egy olyan megközelítés kellene legyen, amely az összes kereskedelmi politikánkat át kellene hasson, és hassa, és általában minden politikánkat. Tehát egy célról van szó, nem egy kihívásról. Ilyen szemszögből szeretném megközelíteni ezt a kérdést is Björk kollégával együtt. Most csütörtökön, illetve pénteken fogunk találkozni először az árnyékjelentéstevőkkel, és még egyszer köszönöm szépen a segítséget, és remélem, hogy jó munkát fogunk tudni véghez vinni. Eh, grazie collega. Contraccambio Köszönöm szépen, kedves kolléga. Szeretném megköszönni azt, hogy ennyire nyitottan állt hozzá ehhez az együttműködéshez. A jelentéstevőkkel is a jövőben minden bizonyal tudunk majd egyeztetni. Egyébként én jelentéstevő is vagyok a néppárt nevében, ennek a jelentésnek a felelőse vagyok. Először másoknak adom meg a szót, nem jó magamnak. Szaifi kolléga kapja meg a szót, de ő nincs itt, úgyhogy helyette Santiago Fizász kolléga fogja képviselni az ő gondolatait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Saifi kolléga nevében beszélek. Örülök annak, hogy sikerült a mai napon megszervezni ezt az eszmecserét, és a néppárt nagyon sok gondolatot szeretne átültetni ebbe az anyagba, és egy kiegyensúlyozott jelentésre törekszünk. Egyetértünk az Európai Bizottsággal, a Európai Unió kereskedelem politikai stratégiájának megvalósításában. A férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség a kereskedelemben is meg kell valósuljon, hogy mindenki számára minél több előnyel kecsegtessen a nemzetközi kereskedelem. Az Európai Bizottság készített egy olyan jelentést, amely kifejezetten a nők részvételével foglalkozik, és fontosnak gondoljuk azt, hogy a nők jelenlétét bevegyük a hatásvizsgálatokba is. A fenntartható fejlődésre vonatkozó kitételek is hozzájárulhatnak a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megvalósulásához. Nagyon sok dolog összefügg itt, és hozzájárulhatunk ezen keresztül az esélyegyenlőség kiteljesedéséhez. A néppárt nem gondolja, hogy szükséges lenne egy kötelező érvényű záradékot beépíteni, mert itt más elemeken keresztül lehet elérni ezt a célt. A néppárt nem gondolja azt, hogy specifikus, gender specifikus megoldásokat kellene beépíteni. A csillei megállapodásban is van egy külön záradék, ami erre vonatkozik. Ez egy kísérleti tervként fogható fel, és majd meglátjuk, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a néppárt a módosításokon keresztül azt szeretné kérni, hogy a, az Európai Unió az esélyegyenlősséget komolyan vegye a nemzetközi kapcsolataiban is, a WTO-ban, vagy akár az ENSZ berkein belül. Köszönöm. <laughs> And I will give now the floor to... Most szót adok a társelnöknek, viszont nem társelnökként, hanem előadóként, néppárti előadóként a FAM bizottságban. Köszönöm szépen. Ahogyan korábban is elmondtam, köszönöm szépen az együttműködést, és mindenképpen a két jelentéstevő asszonynak az együttműködését emelném ki. A frakció elolvasva ezt a szöveget, és azt gondolom, hogy egy picit túl ideológiai jellegű ez a szöveg. Mi nem szeretjük azt, amikor Európa mondjuk úgy, hogy kioktat, vagy vagy rámutogat, újjal mutogat azokra az országokra, ahol az emberi jogok kérdését nem veszik eléggé komolyan. Nekünk a jelentésnek az a része a legfontosabb, amelyek lehetőségeket tudnak biztosítani a vállalkozó nők számára, mert mi úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem a nőket szolgálja, és természetesen Mindannyian örülünk annak, hogyha folytathatják a nők a karrierjüket. A módosításainkon keresztül remélem, hogy ki tudjuk dolgozni majd azokat a kompromisszumokat, hiszen én készen állok arra, hogy készen állunk arra, hogy ezeket támogatni tudjuk, tehát a pozitív aspektusokra fogunk odafigyelni, a vállalkozó nőkre, akik egyre többen vannak Európában is, és a világban is, és pont ők azok, akik leginkább profitálhatnak a kereskedelmi nyitástól, a KKV-kra is oda kell figyelni, kifejezetten a nők által vezetett KKV-kra gondolok. Szerintem fontosan lenne, fontos lenne az is, hogy a bizottság is statisztikákkal támassza alá a diszagregált adatokkal is a helyzetet, és szeretnénk, hogyha az ellentmondásokat ezen módon fel lehetne oldani. Hiszek benne, hogy együtt tudunk majd működni, és főleg az árnyékjelentéstevőkkel együtt működve Szeretném most megadni a szót a szocialista jelentéstevőnek, Anna Noislenak. Perfetto. Do la parola allora a... De nincs itt, úgyhogy Rodriguez Pinero Immacolada kapja meg a szót. Muchas gracias a... Köszönöm szépen, elnök úr. Maria Nagy nevében elnézést szeretnék kérni az árnyék jelentéstevője a FEM-nek. Örül az együttműködésnek, és reméli, hogy jól eredménnyel zárulnak az egyeztetések. Köszönöm szépen a két e, társjelentéstevő munkáját, Björk asszony munkáját, illetve Forenza asszony munkáját, akivel már korábban is volt alkalmunk együtt dolgozni az esélyegyenlőség szempontjából egy nagyon fontos elemek jelennek meg, amikor arról van szó, hogy itt nagyon fontos kötelező érvényű záradékokat bevezetni, és a szociális jogokat érvényesíteni, különösen olyan területeken, például a textiliparban, ahol nagy arányban dolgoznak nők. Mi ezeket a célokat támogatjuk, és a tartalmat is támogatjuk a GOE felmaradó része, GOE felmaradó része a kereskedelmi egyezményekre összpontosít azokra a fejezetekre, amelyek negatívan érintik a nőket, például a mezőgazdaság, a közösszerzések, szolgáltatások, a beruházások védelme, vagy szerzői jogok. És én ezzel nem értek egyet. A az esélyegyenlőségi dimenzió esetében nem szabad bizonyos kivenni ebből, jobb szabályozást szeretnénk elérni, és fontos, hogy a nők profitálhassanak a kereskedelmi megállapodásokból ugyanolyan feltételek mellett, mint a férfiak, Éppen ezért a társjelentés társadalmadókat arra kérem, hogy még egyszer gondolkodjanak el a módosítókon. Egyet tudunk érteni azzal, hogy a kereskedelem eddig nem figyelt oda az esélyegyenlőségre. Ez azonban változott, de ennek örülünk. És köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik emellett kiálltak jelentésben az is szerepel, a Trade for All nem említi meg eh, a nőket. A kereskedelmi politika nem csak a nők erősítésére eh, támaszkodhat, de önmagában nem tud elérni mindent. Tehát munkavállalóként, nőként és fogyasztóként kell őket figyelembe Húsz 20 év telt el a pekingi nyilatkozat óta, és a nők még mindig 70%-át teszik ki a szegénységben élőknek. Lehet azt mondani, hogy a szegénységnek női arca van. Az is igaz, hogy a bizottság megváltoztatta a nézeteit, a stratégia értékeléséről készül egy jelentés, és például Csillével bejövőnömeni tárgyalások a legfőbb követeléseket megpróbálják érvényesíteni, és Malmström asszony azt mondta az Európai Parlamentben, hogy lesz egy esélyegyenlőségi kapit fejezet Forenca asszony, köszönöm a munkát, és a néppárt is képviselte mindezt, még akkor is, hogyha nem szeretnének egy ilyen fejezetet, de azt gondolom, hogy nekik is még egyszer el kell gondolkodniuk. A lakosság egy része férfi, a másik eh, fele pedig nő. Nem lehet a ti gondolkodásotokat a világ lakosságának másik felére ráerőltetni. És egy további fontos pontot említenék meg, az esélyegyenlőségi dimenzió bevonása a WTO-ba, a Buenos Aires-i következő miniszteri konferencián, ennek már így kell történnie. Én ezért álltam ki, nagyon sok másik kollégával, Hát fontos, hogy ez multilaterálisan átölelően át, átölelően valósuljon meg. Ami pedig a módosítókat illeti, konstruktív javaslatokat eh, szeretnénk eh, megfogalmazni, új esélyeket nyitni a nők számára a kereskedelmi politikában, erről van szó. 18 módosított eh, nyújtottunk be, illetve 80-at és remélem, hogy mind a két szakbizottság jelentéstevő és ányik meg tudnak állapodni ebben a célban, és nem csak ebben a célban, hanem a jelentés lényegi részeiben, annak megvalósításában. És fontos, hogy itt rugalmasak legyünk, ne legyünk merevek, hiszen a célt évekig elvétettük, és azt szeretném kérni, hogy jó a példával járjunk elől. Hát fontos egy ambíciózus és egyensúlyegé fejezet a kereskedelmi egyezményekben kötelező érvényű célokkal. Ez a 160-as módosítóban szerepel is. A 275-ösben esélyegyenségi szakértőket szóltatunk fel arra, hogy az értékelés bekapcsolódjanak be a 275 os módosító szól erről, tehát fontos megfelelő módszert választani, tanulmányok, megfelelő szemadatokat tartalmaznak, Fontos az ex és az ex post tanulmány kialakítása, meg kell ismerjük a kiindulási helyzetet, és azt is látnunk kell, hogy ezek a, az intézkedések hogyan hatottak. Nők különösen érintek a textilágazatban, a vidéki vállalkozásoknál, az elektronikus összeszerelésben. És itt a különösen érintek, mindjárt befejezem elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt az esélyt megragadnunk, és első alkalommal tud a FEM és az INTA e, tudja ezt a e, témát közösen kezelni, egy saját kezdeményezésű jelentésben. E, sokat vár a világlakosságának lakosságának fele tőlünk, és remélem, hogy mindenki tudatában van a felelősségének. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Sajnos 18.30-kor ki kell mennünk innen. Ernest ismerem, tudom, hogy ő nagyon ügyes, ő a zöld kolléga, Két perced van. Majd megpróbálom egy percben összefoglalni. Nos, gratulálni akartam én is csak az, az előadóknak. Jó a szöveg. Ez természetesen a kereskedelem politika problémáira rámutatnak. Nagyon fontos, hogy itt a parlament néhány dolgot korrigáljon, ezért gyújtottunk be módosítókat, ezeket szeretném egészen röviden megpendíteni a gender specifikus dimenzió a hatásvizsgálatoknál nem került szóba, nem eléggé vették figyelembe, vagy egyáltalán nem vették figyelembe, ezt módosítani kell. Az egyezmény előtt egy ilyet el kell végezni, egy ilyen hatásvizsgálatot, a szakértőket meg kell hallgatni az értékelések során, és a fejezet összességében fontos. Legyen egy ilyen fejezet. Ma hallottuk, hogy Csíle esetében egy ilyen megszületne, ez egy fontos felvetés, és úgy gondolom, hogy ez, erre folyamatosan sort kéne keríteni, és ez, ez szisztematikusan be kell, hogy épüljön. Tehát egy fókuszpont gender szempontból a kereskedelmi főigazgatóságon kerüljön kidolgozásra, ehhez adatokra van szükség, mert értékelni kell egy ilyen szerződést, illetőleg egy ilyen egyezményt, és a kérdés az, mindig azt kell vizsgálni, hogy az intézkedések mennyiben segít ez a nőknek. Kitérhetnék az egyes módosítókra, de rövid akartam lenni. De mm, dolgozni fogunk a legjobb eredmény elérése érdekében. Köszönöm szépen, aki ismeri a kollégát, azt tudja, hogy milyen hatékonyan tudunk dolgozni. Lydia Anderson a bizottság képviseletében hogyan látja ezt? Ők már csak egy percet kap. Köszönöm szépen. Mindenek előtt ki kell mentenem a főnökömet nagyon szívesen itt lett volna, de éppen Peruban jár, hogy a fenntarthatósági fejezetről folytasson tárgyalásokat. Az Európai Bizottság köszöni szépen az Intának és a FAM-nak ezt a fontos kezdeményezést, hogy a nemek közötti egyenlőséget a kereskedelmi politikában is megjelenítsük, és ez, ez az, éppen ezen a területen dolgozunk. Például a végrehajtást külön vizsgáljuk valamennyi stratégiai területen, az EU stratégiája, a támogatások során, hogy jelenítjük meg a gendert ebben az ügyben, a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai egyre fokozottabban kerülnek be az egyezményekbe, az értékelések során is figyelembe vesszük, de a gender differenciált adatok gyűjtésé komoly kihívást jelent. Szeretnénk elmondani, hogy már mond, megfelelő illó egyezményeket betartjuk és betartjuk, de tudjuk közben azt, hogy ez egyezmények a háztartási dolgozók esetében nem kerültek ratifikálásra valamennyi tagállam kapcsán. Ezért nagyon nehéz ezt külső országban betartatni. Mindjárt a végére érek, mint már elhangzott, szükség van arra, hogy több adat álljon rendelkezésre, kutatásokat kell végezni, ilyen értelemben egy új tanulmányt kívánunk készíteni a vállalati szintű adatok bevonására, és mint ezt már javasolt az Európai Parlament. Egyébként dolgozunk ezen a témán más nemzetközi szervezetekkel is, és nagy örömmel várjuk a gender specifikus ajánlások megjelenítését a Chile egyezményben, szabadkereskedelmi egyezményben. És azt gondolom, hogy konkrét elemeket is meg kell, fel kell vetni, és Végül pedig szeretném megemlíteni, hogy minden lehetőséget megragadunk a tudatosításra, nemzetközi szinten is, és egy nyilatkozatot készítünk elő a nők gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatban, a WTO 11. konferenciájával kapcsolatban Buenos Airesben lesz. Köszönöm szépen, hogy ezt végigmondhattam. Most nagyon rövid záró megjegyzés Forenz asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a bizottságnak a munkáját, a hozzájárulását, és az utolsó felszólalásom során szeretném megint megköszönni az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, akik mind az INTA szakbizottság munkáján belül, mind pedig a FAM szakbizottság munkáján keresztül próbálták javítani az anyagot. Néhány gondolatot azért összefoglalnék. Nem gondolom, hogy ez egy ideológiai töltető jelés lenne. Nagyon remélem azt, hogy alapvetően a célja ennek a jelentésnek megvalósul. Vagyis, hogy a kereskedelem támogatja a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség kérdését, és ez nem gondolom, hogy egy ideológiai kérdés lenne, hanem inkább egy olyan közös téma, amelyben minden bizonyal egyet kell értenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm a társ elnöknek is, és január 21-én fogunk találkozni, amikor majd erről a jelentésről fogunk szavazni. Köszönöm, és szép estét mindenkinek!